Dear colleagues, I think that it is time to vote. Kedves kollégák, elérkezett a szavazás ideje. Kezdjük az első jelentéssel a szavazási listánkon. Ez napirendünk 8. pontja egyébként Az ENSZ változási keretegyezményhez fűzött kiotói jegyzőkönyv dohányi módosításának megkötése, valamint a belőle származó stb. stb. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Pier Nicola, abbiamo un FDD di troppo egyet többen vannak. Oké. Okay. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk uh, a jelentés készítőjének, uh, Gárdini kollégának. Nézzük a következő napi rendi pontot. Lavia jelentés, Izlandnak az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye Kiotói jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási ide szokában való részvételéről szóló megállapodás. Megint csak elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Andiamo adesso... Akkor következik a Grzib kolléga féle jelentés, közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyezőanyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása, 17-es kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik, elfogadtuk. <laughs> It is quite clear. But if you want, we can do it. Eléggé világos és egyértelmű, de ha akarják, miért ne? Most akkor nézzük az egyes kompromisszumot. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Ellenőrizzük. Abbiamo un PPE di troppo. Egyel több a néppárti szavazó. Oké, il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum következik, ki van mellette? ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Tizenötös kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Andiamo adesso a votare il compromesso. Négyes kompromisszum következik, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig kettő A kompromisszum következik. Kettő A kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük. We have one SND more. Egy szocialistával több a szavazó. Uzo. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettő B kompromisszum következik. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most es ittre módosító, ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Egyel több a néppárti. Egyel több a néppárti szavazó. Most már jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 138-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Blogban 23-as, 11-es itre 139, 199, 218, 247, 263-as módosítókról szavazunk. Ki van mellettük, kellenük, ki tartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Most pedig 150-es módosító következik, ki van mellette, Eke Forence kollégáké, ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük. Abbiamo un PPE di troppo. Egyel több a néppárti szavazónk. Most már rendben. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 162-es módosító következik, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum következik, ki jön mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Adesso abbiamo l'emendamento 179 da votare most a 179-esről szavazunk, ez a tízes kompromisszum kiegészítője. Három kollégától lából ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Következik 190-es módosítóindítványunk. 190-es. Ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik, Elutasítottuk. 191 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Százkilencvenhárom mellette ellene tartózkodás elutasítva. 196-197-es azonos módosítók jönnek, mellette, mellettük ellenük tartózkodás elutasítottuk. Dobbiamo votare. Pitekainen kollega 238-as módosítója következik. Ki van mellette? Néppárt és LCR ellene, mindenki más, elutasítottuk. Most következik az ötös kompromisszum. Ki van mellette? Ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Votiamo adesso. Most a 280-as következik, 280-as, Rigasi Pedicini forrend, Ekke Forenza kollégák tollából ki van mellette, ellene, ellenőrizzük. Abbiamo un PPE di troppo che sta votando? Egyel több a néppárti szavazónk. Avete votato tutti? Il voto... Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most 283-as következik, ki van mellette, ellene, kitartózkodik. E, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Voto aperto. Megnyitom a szavazást. Abbiamo sempre un PPE di troppo. Ma megint egyre több a néppárti szavazónk. Most jó, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 284. Ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. 285 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 287-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 289 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 288 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 290 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Az ITRE 21-ese mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. os mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk őket. 281 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 294 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 297 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 239-282-es mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. De jó, ellenőrizzük. Il voto è chiuso. Respinti. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 292 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenkettes kompromisszum, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem a 160-as, bocsánat, mondja az elnök úr, de 160-as mellette, a néppárt Mellette van? Tehát ki van mellette? Ellene? Ki Elutasítottuk. 18-as kompromisszum. Mellette? Ellene? A néppárt és az ECR kitartózkodik, elfogadtuk. Lehet, hogyha akarják, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Vediamo adesso l'emendamento 300. 303-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 305-ös két részben értékeljük. Első rész, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Így okafogyotté válik a második rész, 323-as itre, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítottuk. 307 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 339-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es itre mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 340 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 341 mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Most jön a 343-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 344 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 342 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 346, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. Három mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 348 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 349 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 350 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. mindegyik okafogyott. Votiamo adesso l'emendamento 370 della collega Konecna. 370 Konecna féle a 72-essel együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük. Rani Voti. Fura szavazások. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Votiamo. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 371 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 373 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 374 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 375 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Három van Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 381. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 382 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 383 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 387 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a hatos kompromisszumról szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Most nézzük a preambulum bekezdéseket. 49-essel kezdjük. Paolucci, Caputo és Csi. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 51-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötvenöt. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 704 Danten, Grosztet és Csig kollégáktól mellette. Bocsánat, az ITRE hármasával szavazzuk egy, szavazunk együtt róluk, mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Egyel több a néppárti szavazó. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk őket. Következik 608-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 609-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 78 mellette, ellene, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 80-as. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcvannyolc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig elektronikus úton a módosított jelentésről szavazunk. Az így módosított jelentésről. Mindannyian szavaztak? Egyel több a néppárti szavazó. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most pedig a jogalkotói állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az így módosított jelentés alapján a tárgyalások azonnali megkezdeléséről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Köszönjük szépen, gratulálunk az előadónak! Adesso, colleghi, passiamo al punto 11 all'ordine del giorno. Kedves kollégák, akkor térjünk át a 11. napi rendi pontra. Evi kollega jelentéséről szavazunk, a zöld foglalkoztatás kezdeményezésről. Kezdjük már is a egyes módosítóval. Mellette Ki è contro? Ki... Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Avete votato tutti? Abbiamo un PPE di troppo? Il voto è chiuso. Egyel több néppárti van megint, lezártuk, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, Úgy tűnik, hogy kicsit fáradunk fel a kezekkel, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 14-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 15 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva, 18 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva, 19 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva, 20 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. A hetes számú kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 29 mellette, hármas kompromisszum mellette, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 43 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Hetvenes két részben, első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadva. második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 71 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 74 mellette ellene tartózkodók Úgy tűnik, hogy a két nagy csoport, frakció ellenezte, ellenőrizzük. Megvan. Továbbra is egyel több néppárti szavaz. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát nem mind a két nagy frakció szavazott ellene. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtok. 85 mellette ellene tartózkodók elfogadtok. 86 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük elektronikusan. Megvan. Egy egyel több néppárti, mint mindig. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következő a 95-ös mellette ellene tartózkodó elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Százkettő mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 103 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Tizenegyes es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 111 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Száz tizenhetes mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük elektronikusan. Megvan, lezártam a szavazást, elutasítottuk. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a végső szavazást. Abbiamo sempre un PPE di troppo. Továbbra is egyel több néppárti szavaz. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a raportőrnek. Andiamo adesso a votare il eh, rapporto della collega Pietikainen eh, sulla produzione organica e eh, l'etichettatura dei prodotti organici. Iniziamo subito dal... Pietikainen Sirpa jelentése. A 48-as módosítóval kezdjük. Ökológiai termelés, ökológiai termékek címkezése, stb mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. So 10. Chi è a favore? Chi è co- mellette ellenem tartózkodás elfogadva. mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Egy néppártival több szavazat. Lezárom a szavazást, elutasítva. Száznegyvenötös. Mellette, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 147 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 148 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 149 mellette, 150-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő, 154 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 155 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 156-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. No, un PPE di troppo. Lezárom a szavazást, egy van megint csak több. Lezárom a szavazást, elfogadva. Bizonyos frakciók össze-vissza ülnek, 90-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. A következő 166 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 167 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 169 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 170 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 171 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 172, elnézést mondja az elnök, 173 mellette, ellene elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 177-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 178 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 179 mellette, 179 mellette, ellenem tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum. A jelentéstevőnek adok szót, szóbeli módosító. Elnök úr, a szóbeli módosító törli a következő szöveget a kompromisszumból, és most ezt felolvatom. 20 years with the possibility of an extension and this is negotiated with uh, other... Ezt más árnyékjelentéstevőkkel is megvitattuk. Köszönöm szépen. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval kapcsolatban? Nincsen. Akkor négy, hármas kompromisszumról szavazunk mellette a szóbeli módosítóval együtt. Ellene tartózkodás elfogadva. 191 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő 192, 93, 94, 95 blogban mellette ellene tartózkodás elutasítva. 196 mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 201 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megint túl sok néppárti képviselő szavazott, lezárom a szavazást, elfogadó, elfogadtuk. Adesso, false. Emendamento 198. Chi a favore? 198 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 199 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 205-ös mellette ellene, elutasítva, 208 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 209 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 210-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40-es mellette, a T211-es alatt, elfogadva. 15-ös mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 213 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 214 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 216 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 219 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 221 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 224 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 225 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 226 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 228 mellette, ellene ellenőrizzük, egyel néppárti, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 229. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 230 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 232 mellette. Ez fogyottá válik, mivel a 226-ost elutasítottuk. 234-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 235 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 236 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 237 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 238 mellette ellene ellenőrizzük. Egyel több néppárti, lezárom, elutasítva. Kettő mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 241, 42, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom, elutasítva. 245-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 244 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettő mellette ellene tartózkodás elutasítva. 246 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 246-osról szavaztunk, ez elutasítva, mert elutasítottuk a 245-ös, oka fogyottá vált a 246-os. Kettő 248 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük, rendben, akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Kettő mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 253 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 254 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 255 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 257 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 258 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 259 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadva. Kettőhatvan mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 261 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 262 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 263 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 264 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 275 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 277 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 281 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 282 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 283 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 284 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 285 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Emendamento 286. Chi ha... 286 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 287 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 288 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 289 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 296 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő. 299 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Bezárom. Elfogadtuk. Tizennyolcas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Háromszáznyolc. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 3-10 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 313 ki a favor? 313 mellette. 313 <clears throat> ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 314 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 316 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 322 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 323 mellette, ellene, elfogadtuk 3-24 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 3-25 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 3-26 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 3-28 mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 3.30 mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 3.32 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 3.31 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 333 mellette, ellene, ellenőrizzük. Megvan. Lezárom. Elfogadtuk. 3.34 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 363. 363 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Három hatvanöt mellette ellene tartózkodok elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodó, elfogadva. Három as mellette ellene tartózkodok, elfogadva. nyolcvanöt mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 392 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 393 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Háromszázkilencvenhat mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük Megvan, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyszázegy mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 402 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 406 és 407 együtt, mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 409 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 411 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 412 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 49 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 50, Nem, tulajdonképpen az egyes számú kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ötvenhatos mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Ötvenkilenc mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 60 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 58 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 62. Egy kiegészítéssel mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 69 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 4 és 79 együtt, mellette ellene tartózkodok elfogadva. 80 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 81 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 83 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 84 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 85 mellette ellene tartózkodok el, elfogadva. 86 mellette ellene tartózkodok elfogadva. Hatos módosító mellette ellene Hatos módosító indítvány az előadói mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 94 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 96 mellette, ellene, tartózkodó elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 106 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A következő 109. Azért, mert a 101-est és a 108-ast elutasítottuk. Tehát 109. Mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 111. Mellette, ellene, tartózkodok Elfogadtuk. Száztizenkettő. száztizenkettő mellette, ellene tartózkodó, elutasítva. Száztizenhárom mellette, ellene tartózkodó, elutasítva. Száztizenöt mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 116, ...116 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 117 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 118 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodó elutasítva. 120 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő 126 Azért, mert az előtte lévők okafogyottá váltak, Tehát 126 mellette ellene tartózkodás elutasítva. ...129 mellette, 129 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 131 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133 mellette ellene tartózkodó elutasítva. 132 mellette ellene tartózkodó elfogadva. 134 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Megvan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor következik a végső szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. megvan. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Komplimenti alla relatrice. Gratulálunk az előadónak, most pedig Patriciello kollega véleménye következik. Allora, colleghi. Kedves kollégák! Most Patriciello kollega véleményéről szavazunk a biztosi meghallgatások során alkalmazott eljárások és gyakorlatok a 2014 évi folyamatból avató tanulságok. Kezdjük már is az egyes módosítóval mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes, két részben szavazunk róla. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, néppárt. párt. 21-es még egyszer. Ki van mellette? Ellene? Ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lelutasítottuk. 22-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as. Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 26-os a szocialisták szóbeli módosításával. Köszönöm elnök úr a szót. Itt az always be guaranteed helyett a have szót javasoljuk. Tehát a következő, a szóbeli módosító, hangsúlyozzuk, hogy a parlament képviselőinek meg kell, hogy legyen lehetősége arra, hogy stb. stb. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítás kapcsán? Nincs. Akkor szavazzunk a 26-os módosítóról a szóbeli kiegészítéssel, mellette ellene tartózkodik, elfogadtunk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as következik két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az így módosított véleményről szavazunk elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyhangulag. Gratulálunk Patricelli kollégának! Két percre felfüggesztjük az ülést, annak érdekében, hogy aki ki szeretne menni, megtehesse, és aztán folytatjuk az ülést. Dear colleagues, I think that... Kedves kollégák, azt hiszem ideje, hogy folytassuk az ülést. Ma elég hosszú szavazás volt, azonban sikerült a végére érnünk, úgyhogy kezdhetjük a szakbizottsági munkát. A 14-es ponttal Folytatjuk az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 30-as és 31, 30. és 31. éves jelentés. Úgyhogy már is megadom a szót Guteland asszonynak, aki a jelentésünk készítője, majd az árnyék jelentéskészítők következnek a különböző frakciók képviseletében. De mielőtt erre rátérnénk, Armao professzor úr, kollégám, palermói diákokkal kíséri figyelemmel szakbizottságunk munkáját, akik itt ülnek most a teremben. Most Guteland asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Nagyon köszönöm a szót, elnök úr. Nyilvánvalóan apró kihívás ezzel a témával foglalkozni ilyen hosszú szavazás után, de nagyon örülök, hogy ezért vannak kollégák, akik itt maradtak. A júriba készül ez a vélemény, a jogi bizottságba. Az EU jog alkalmazásáról szól. Azt hiszem, hogy fontos, hogy megvitassuk ezt a témát itt a szakbizottságon belül. Minden nap a parlamentben tényleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy változtassunk a környezetvédelmi szakpolitikákon, jogszabályokon. De mi történik a következő lépésben? Gyakorta szabályokat nem valósítják meg. És ez tényleg más kérdésekhez is kapcsolódik, amikről gyakrabban, sokkal gyakrabban kellene beszélnünk. Az egyik kihívás az, hogy a tagállamok késrekednek az irányelvek átvételével a nemzeti jogszabályokba, és aztán panaszok érkeznek egyes személyektől, cégektől, szervezetektől, és a bizottságnak kell ezzel foglalkozni. Aztán vannak bizottsági felmérések, aztán szabálysértési eljárások, amikor a bizottság bíróság elé citálja a tagállamokat, és aztán a kérdés az, hogy megfelel-e a jogszabály a céljának. Ez is nagyon fontos, hogy erről tudjunk. Ezek nagyon fontos kihívások. Véleményem szerint az EU jogszabályi aspektusokra kell koncentrálnunk, ez nagyon fontos a mi szakbizottságunk számára. A környezetvédelmi jogszabályok jobb végrehajtása prioritás volt a környezetvédelmi keretprogramban. Ennek ellenére nagyon sok EU tagállam nem vállal fel megfelelő felelősséget, amikor környezetvédelmi egészségügyi jogszabályokról van szó, gyakorta nem megfelelően vagy helytelenül alkalmazzák őket. Aztán azt látjuk az EU jogalkalmazásból, hogy a bizottság által tanulmányozott legtöbb eset kapcsán 160 8 esetben környezetvédelemről volt szó, az 50, 58 egészségügyi és fogyasztóvédelmi kérdésekről, aztán az ipari kibocsítások irányelvének túl késői alkalmazásról volt szó. A második nagy panaszcsoport a környezetvédelemmel kapcsolatos. A legtöbb szabálysértés ezekre vonatkozik. Vannak ilyen eljárások. 2014-ben 1300 ilyen eljárás a környezetvédelemhez kapcsolódott. Úgyhogy nagyok a kihívások, amelyek előttünk állnak az EU szintű jogszabályok végrehajtását illetve. A bizottságnak folytatnia kell a jogsértési szabályokat, eljárások beindítását. Ami a végrehajtást illet és az átvételt, ez nem azt jelenti, hogy a, a ambíció, kevésbé ambíciózusnak kell lennünk. Ami a panaszokat illeti. Nagyon hosszú ideig tart az Európai Bizottságnak ezen kérdésekkel foglalkozni. Mivel a cégek és szervezetek gyorsabb választ kell, hogy kapjanak a bizottságtól. Mindez azt mutatja, hogy az EU bizottságnak azért van lehetősége az esetek prioritásának felállítására, a stratégia jellegűek megállapítására. Bár a bizottságnak nincsenek megfelelő forrásai erre a munkára, ezért stratégiailag kell kezelni ezeket a kérdéseket. Egy speciális programról szeretnék még néhány szót szólni, illetve más javaslatokról. A refit nem lehet ö, oka annak, hogy kisebb ambíciókat fogalmazunk meg a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság, a közegészségügy terén. A bizottság itt magyarázza el, hogy miért van túl sok szabályozás a nemzeti szinten. Úgy definícióra van szükségünk, mondjuk az jó dolog, hogyha kritizáljuk azt, hogyha túl sok a szabályozás, de az EU-nak kell, hogy legyen lehetősége szigorúbb szabályok rákényszerítésére a tagállamokra, nem csak minimális EU szintű szabályokra. Várom a képviselők véleményét, és nagyon remélem, hogy jó egyensúlyt sikerül majd kialakítanom a két terület között. Köszönöm. Thank you very much, and now I give the floor for EP. Köszönöm. Van Kendelájáról következik a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadónak az anyagot. A 30-31. jelentésről az uniós jog alakulásáról láthatjuk, hogy itt egyre több az olyan kérdés, ami környezetvédelemmel kapcsolatos, és Németország és Belgium sem tartoznak a legjobb tanulók közé. Egy első véleményt kell erről írnunk, és mi ezt támogatjuk. Három megjegyzésünk lenne az előadó felé ezzel kapcsolatban. Először is, ami az uniós jog ellenőrzését illeti, és az alkalmazást, remélem, hogy az uniós kísérleti projekt a különböző nemzeti, regionális és helyi szintekkel való együttműködést erősíti, ami az uniós jog ö, átültetését illeti mm, végrehajtható jogszabályokba a bizottságot kellene bátorítanunk, hogy dolgozon együtt az érdekelt felekkel. Ez gyakorlatiasabb jogalkotást eredményez. Emellett látom, hogy az előadó a tagállamok törvényeire, jogalkotására utal. Én a szubszidiaritás elvét támogatom, de azért tudnunk kell azt is, hogy az európai e, jólét a harmonizált szabályokkal érkezik. Így a több tagállami e, törvény e, az nem feltétlenül ezt eredményezi. Erre vonatkozóan majd egy módosító indítványt is benyújtunk, és állunk elébe az együttműködésnek. Thank you very much. And now for... Köszönöm szépen, Dormant úr következik az ECR nevében. Kommissionens magt og pligt til at føre tilsyn med anvendelse af EU. Köszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eh, itt elismerjük ezt a sarokkövet a, az Európai Unió joganyagában az e- jogállamiságra alapul mindez, és az EU-s jogban is létezik, súlyos problémák vannak. A bizottság ezekben az esetekben nem rendelkezik megfelelő forrásokkal, hogy megoldja ezeket a kérdéseket, illetve a megvalósítás sem megfelelő. Itt politikai prioritásokat kell megállapítani, és a parlamenttel való szoros együttműködésben kell, hogy mindez történjen. Tehát eh, nagyon fontos, hogy a parlament felelősségre vonhassa a bizottságot, és társ jogalkotóként nagyon fontos folyamatosan javítani a jogalkotási munkán. Magánszervezetek, vállalkozások, a szervezetek, panaszokkal fordulhatnak a bizottsághoz, ami az EU-s jogot illeti különböző szinteken, a hatóságok is, de a bizottságnak kell biztosítania azt, hogy szerződésértési eljárás esetében felelősségre vonják ezeket a szervezeteket, és fontos, hogy a polgárok panaszait ellenőrizzük, ennek utána járjunk. Létezik a szerződésértési eljárás a környezetvédelem területén is, itt főként az emberi egészségről van szó, és a jelenlegi pénzügyi helyzet ahhoz kell, hogy vezessen, hogy az EU-s jog még sokkal világosabban, hatékonyabban kerüljön alkalmazásra. Ez a szociális összetartás miatt nagyon fontos. Nagyon fontos ennek az elvnek megfelelő figyelmet szánni, azért, hogy arányos módon tudjuk alkalmazni. Ez a regionális szintre is vonatkozik a polgárok vállalkozások egyszerűsített jogalkotást várnak, egyszerű megvalósítást, illetve azt várják, hogy ne legyen verseny torzulás. Itt az Európai Unió népgazdaságairól van szó, és a bizottságnak biztosítania kell azt, hogy ne legyenek akadályok. Nagyon fontos, hogy itt megbízhatóan történjen a munka illetve a bíróság ítéletek megbízható megvalósítására van szükség. Itt a formális jogi követelményekről van szó, ami tervezést illeti, de a jogi aktusok megvalósítására ugyanez igaz. Ez a jogalkotás természetesen megnehezedhet, hogyha a koordináció nem megfelelő, a kormányok váltják egymást, és így eh, időbeli eltolódás érzékelhető. Ha nincs megfelelő koordináció az egyes intézményeken belül, és ez vonatkozik az irányel megvalósítására is. Nagyon fontos eh, a hatékony tagországi megvalósítás, és a bizottság Fontos, hogy többet tegyen annak érdekében, hogy a megfelelő megvalósítás érvényesüljön. Illetve szankciókat is kivethet a bizottság, amennyiben a megvalósítás késlekedik, vagy túlságosan későn történik. Fontos, hogy EU szinten ennek jobban utána lehessen járni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy hozzá lehessen férni ezekhez az esetekhez. Az adatbankokban ennek nyoma kell, hogy legyen, átfogó információra van szükség arról, amennyiben EU-s jog sérül a tagországokban. Köszönöm szépen! Nagyon pozitív volt az együttműködés, köszönöm. Elnök, köszönöm. Konácsna, Szonya Gue nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni a kollega munkáját, nagyon fontos témáról van szó. El szeretném azonban mondani azt, hogy az Európai Bizottság jó eszköz kell, hogy rendelkezésre bocsásson a jó jogalkotáshoz. És nem a kormányzásról van szó. A megjelenő problémák ellenére fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy esetleg itt a minőséggel vannak-e problémák, hiszen nagyon sok rendelet, jogalkotás, irányelv káoszt is okozhat. A szöveg úgy tűnik, de arra utalna, hogy utólag a bizottságnak nem lenne utolagos ellenőrzési joga, ami pedig a megvalósítást illeti. Pontosan azt halljuk, hogy a tagországok követtek el hibát. Én ezt nem hiszem el. Egyértelműen ki kell mondani azt, ha a bizottság követel hibát. És hogyha az európai jog megvalósítását javítani akarjuk, akkor az Európai Bizottságnak is javítania kell a munkáján. Nagyon gyakran merülnek fel kételyek, vitásügyek, az értelmezés, az irányú értelmezését, illetően én 12 évig voltam nemzeti parlamenti képviselő, és amit a bizottságtól kaptunk, teljesen értelmezhetetlen volt, nehezen tudtuk ezt megvalósítani, függetlenül attól, hogy eleget szerettünk volna tenni a feladatnak. Viszont nem tudtunk a döntéseinkben mire támaszkodni. És ami ez egyik ország esetében nem fogadható, nem biztos, hogy elfogadható más tagországok esetében. Különbségek vannak a kis és nagy tagországok, az új és régi tagországok között, és a megvalósítást illetve a bizottság máshogy is reagál ezekre. Azzal is foglalkoznunk kell a szövegben, hogy a bizottság a szex ante kondicionalitás elvét túlságosan nem értékben alkalmazza. Az, az Európai Bizottság visszaél ezzel az elvel, a szegényebb és kisebb európai tagországok kapcsán azzal fenyegen, hogy az alapok folyosítását felfüggeszti, ha ezek az országok megnyernének egy pert mondjuk az Európai Bíróság előtt, akkor sem volna bátorságuk a bírósághoz fordulni. Hát nagyon gyakran az európai alkalmazottak értelmezik ezeket tisztviselők, és így a tagországoknak esélyük sincs arra, hogy bírósághoz forduljanak, attól tartanak ugyanis, hogy az alapokat megvonják tőlük. A bizottság nagyon fontos, hogy megvizsgálja ezeket az irányelveket, amelyek más tagországokat érintenek. Például a környezetvédelmet, a levegőtisztaságot, ez nem csak egy országot érint ugyanis, hanem több országot is. És jelenleg, hogyha az egyik tagországban ezt nem valósítják meg, akkor egy szomszédos ország polgára is érintettek elfogadhatatlan az, hogy senki nem akar szabályozni. És itt megint csak felverül a nagy és kis országok kérdése. De hogyha az irányelv be nem tartása más országok polgárainak egészségét fenyegetni, akkor fontos, hogy a bizottság ezeket az eseteket prioritásként kezelje. Benyújtok majd módosítókat, nem gondolom azt, hogy nem volna szükség több megvalósításra, viszont fontos, hogy ezt a jó zené részvezérelje, nem szabad a tagországokat megvádolni. És a bizottság, illetve bizonyos főigazgatók elfogadhatatlan módon viselkednek néha. Köszönöm. Thank you very much. And now for the EFDD. Köszönöm szépen. Pedicsini úr következik az EFTD nevében. Köszönöm, elnök úr! Köszönet az előadónak a végzett munkát. Úgy gondoljuk, hogy az európai állampolgároknak egyértelműen átláthatóan tudniuk kell, ha lehet interneten keresztül, nem csak az, arról a tényről, hogy vannak normák, hanem azt is, hogy milyen nemzeti normákat vettek át európai jogszabályokból nagyon fontos kell, fontos ez ahhoz, hogy megfelelően alkalmazzák őket. Nos, mivel az állampolgárok nem férnek hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket a tagállamok figyelmébe ajánlanak, nagyon fontos lenne, hogy lenjenek helyiek, akik a bizottsági anyagok alapján kritikus megjegyzéseket tehetnek, hogy hogyan reagálnak a tagállamok. Erre mind, nem mindig egyértelmű a válasz. Sokszor szeretnék tudni, hogy pontosan mi történik. Paradox számunkra, hogy szabásértés során az állampolgárok fizetik meg az árát ezeknek is. Főleg, amikor a környezetvédelről van szó, először ugye ez a szennyezés szintjén, de aztán, hogyha szabálysértési eljárás indul be, ezt mindenképpen meg kell változtatni, mint rendszert. Köszönöm szépen. Köszönöm, most a bizottság kap szót. Bankenpisz úr képviselő a bizottságot, kérem, tegye meg megjegyzéseit. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen hogy napirendre tették eh, ezt a kérdést az MV bizottságban. Ez az első alkalom a bizottság számára. Én örülök, hogy a tagok figyelmét felhívják a jog végrehajtására. Ez nagyon fontos, főleg a környezetvédelem területén, amely kiemelkedő szerepet foglal el a rosszul végrehajtott szabályok területén. Még a 2014-es éves jelentésben sem lesz másként. A végrehajtás a jobb szabályozási csomag részét képezi, és ez az egyik sarokköve a bizottságnak a jobb szabályozás azt vizsgálja, hogy a jogszabályokat hogyan alkotják meg, illetve hogy a tagállamok hogyan hajtják végre. Ez az értékelés az esetleges felülvizsgálathoz, módosításhoz vezethet. A refit az nem arról szól, hogy alábbadjunk a standardjeinkből nagyon megfelelően elhangzott az, hogy itt azt nézik meg, hogy a jogszabály továbbra is betölti a célját. A környezetvédelmi szabályok területén ez rendkívül fontos. Rengeteg környezetvédelmi uniós jogszabályunk van, ezeket a tagállamoknak megfelelő módon kell végrehajtaniuk, és ezért nagyon is értelme van annak, hogy megvizsgáljuk, hogy ez működik. És gondosan kísértékeljük ezt. Az átláthatóságról, átláthatóságról is mondanék néhány dolgot, ez önöket különösen érdekli, főleg a környezetvédelmi civil szervezetek esetében, nem kormányzati szervezetek esetében. 13 évvel ezelőtt egy keretet határoztuk meg arra, hogy a panaszosokkal hogyan kell bánni, hogyan kell őket kezelni. Őket teljes mértékben tájékoztatni kell, mielőtt döntést hoznánk el kell magyaráznunk, hogy miért zárunk le egy ügyet, ha ezt megtesszük. Négy, napo, négy hetet kap a panaszos arra, hogy ezt átnézze, és aztán utána lezárjuk az ügyet. Az administratív szabályok értelmében megvan a határidő arra, hogy hogyan kell ezt végezni, milyen határidőkkel kell eljárni. Hát ezt nem minden esetben kell így követni, mert vannak olyan bonyolult ügyek, amikor állandó kommunikáció egyeztetés zajlik a tagállam, a panaszos és a bizottság között. A kísérleti projekt célja struktúrált párbeszédet lefolytatni a tagállamokkal, bizonyos becsmárgokat, bizonyos szabályokat figyelembe véve. Ez lehetőséget ad a számunkra, hogy gyors megoldást alkalmazzunk. Ha a tagállam nem jár el megfelelően, elkezdjük a hivatalos eljárást, a jogsértési eljárást. Ebben a jobb szabályozói csomagban a jogsértési eljárás, az, ez csak egy dolog, mert vannak még más dolgok is, amelyeket szeretnénk, például a végrehajtás elve. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a tagállamok megnézik, megvizsgálják azt, hogy az uniós jogot hogyan tudják jobban végrehajtani. És a bizottság tanácsokkal látja el a tagállamot, hogy megfelelő módon tudják értelmezni a jogszabályokat. Ezt a tagjaik is mondták. Emellett nagyon fontos az, hogy bírósághoz is lehet fordulni. A bíróság nem cél, a bírósági eljárás, vannak más eszközök is. A jobb szabályozói keretben a bizottság ezt is szem előtt tartja. Köszönöm. Mielőtt az előadónak adnám meg a szót, röviden beszélnék én is arról, amit a bizottság most elmondott, erre reagálnék. A jobb szabályozásról beszélünk, de mellett kevesebb jogalkotásról is, hiszen ez a bizottság programja. És világos, hogy több időnk lesz arra, hogy a bizottsággal megbeszéljük azt, hogy a bizottság hogyan szeretné az uniós jogszabályok egy részét végrehajtani. Egyre többször fogjuk azt kérni a bizottságtól, hogy jöjjön el hozzánk, és magyarázza el azt, hogy az uniós jogszabályokat hogyan fogja végrehajtani, ha rendben van, és akkor a pont lezárásához a szót Gudlan asszonynak adom meg, ha szeretné az elhangzottakat párvivel is kiegészíteni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak és a kollégáimnak is. Ezt az értekezést nagyon hasznos dolgok hangzottak el. Én tudomásul vettem azt, hogy egyetértés van abban, hogy foglalkoznunk kell a környezetvédelem és az egészségügy területén jelentkező problémákkal. A Környezetvédelmi Szakbizottság érzi ezt, és szeretne is az állampolgárokkal együtt a tagállamokban megfelelően eljárni. Szeretnénk, hogyha a jogalkalmazás megfelelő lenne. Említették ezt a kollégák is. Nagyon hálás lennék, ha módosító indítványok tekintetében kapnék egy irányt, hogy milyen irányba mennek el, a néppárt elmondta véleményét, és szeretném ezt figyelembe venni azért, hogy lássuk, hogy meddig mehetünk el a, jelent, a véleményben. Szeretném emellett elmondani azt is, hogy ebben a az anyagban nagyobb hangsúlyt kap a refit, és emellett a szigorúbb tagállami szabályok. Legyünk ambiciózusak azért, hogy sikeresek legyünk, fogalmazunk egyértelműen, de ez nevezessen ahhoz, hogy csökkentünk az ambíció szintjéből. Mert ez káros lehet az e- környezetre és az emberek az állampolgárok egészségére, és ezt tegyük világossá. Legyen ez a Környezetvédelmi Szakbizottság véleménye. Köszönöm szépen felszólalásaikat, és állok elébe az együttműködésnek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék akkor a módosító beadásának a idejére, ami május 29-e, illetve május 19-e javítja magát az elnök. Az MV-ben a szavazás július 17-e és júliuson, vagy júliusban a júri szavaz, majd a szeptemberi plenáris. Áttérünk a következő és egyben utolsó mai napi rendi pontra. Ez pedig kifogás az eljárási szabályzat 106-os cikke alapján bizonyos aromanyagok uniós listáról történő visszavonása. Renate Zommer és Elisabetta Gardini a társelőadó. Elisabettának adom meg először a szót, hogy mutassa be a kifogást. Köszönöm. Természetesen Renate Zommer kolléganő nevében is szólok, aki nem tudott eljönni, mert éppen más dolgokkal foglalkozik, úgyhogy árnyék előadói ülés miatt nincs itt. A kifogásról van szó, mert ahogy önök is tudják, a bizottság azt javasolja, hogy öt fontos aromatiz, aromaanyagot vegyen le az Európai Unió által már jóváhagyott jegyzékből. Ez az öt aroma anyag, amely több mint 2000 ízesítőben található, és 16 különböző élelmiszer kategóriát érintenek. Fontosnak tűnik számomra, hogy hangsúlyozzam, és hogyha szükség van rá, elmondanám, hogy ezt a döntést nem föltétlenül minimális kockázat ö, motiválja, amely az egészséget érinti. A döntésnek ö, semmiféle köze nincs semmilyen olyan kockázattal, ami az egészséget vezélyeztetné, csak eljárási, technikai kérdésekre vonatkozik. Úgyhogy ez az öt aroma anyag, a 70-es években került jóváhagyásra, biztosnak, biztonságosnak minősítették többen is. Az egészségügyi világszervezet szakértői, az ENSZ élelmiszer, élelmiszer és mezőgazdasági bizottsága is. Szerintünk tehát az arányosságra vonatkozik a kifogásunk, pontosan ar- arra utalunk, amire az elnök úr is utalt, hogy jobban lehessen szabályozni. Nyilván megfelelő normákat, európai szabályokat, hatályos szabályokat kell biztosítanunk és garantálnunk, azonban el kell mondanunk, hogy ami ezt az öt anyagot illeti, a határidőket nem tartották tiszteletbe. Csak öt aromaanyagról van szó, 2000-ből és 500 anyagból, Úgyhogy nyilván a lehető legszélesebb körű vizsgálatra volt szükség. Nyilván nem akarjuk korlátozni az Európai Bizottság ellenőrző lehetőségeit, azonban szeretnénk, hogyha az arányosság elvét tiszteletbe tartanánk. Ebben az esetben ez tényleg felvetendő kérdés, mert szerintünk túlságosan szigorú alkalmazásával állunk szembe a jelenlegi normáknak. Semmi előnye nem lesz a fogyasztók számára ennek az öt aromaanyagnak a kivonása, túlságosan nagy költségemelést, szervezési bonyodalmat jelentene, hiszen ezeket az aromaanyagokat elsősorban a KKV-k használják, és az élelmiszeripar, ahol szintén zömében KKV-k vannak. Úgyhogy, mivel óriási a verseny globális szinten, a jobb szabályozást mindenféleképpen garantálni kell, hogy saját cégeink továbbra is versenyképesek legyenek, és ezek kívül remélhetőleg új munkahelyeket is teremtenek majd ebben a jelenlegi helyzetben. A Szánkó főigazgatóságnál megvannak az adatok is, az EFSA-nál is, hogy elemezhessék őket, úgyhogy kérjük, hogy a bizottság gondolja át a rendelet javaslatát, mielőtt még döntést hozna, amely negatív hatásról lenne erre az ágazatra. Úgy gondolom, hogy ez lenne a megfelelő megoldás, és a legtermészetesebb is azon stratégia érdekében, amelyet az Európai Bizottság már egy jó ideje képvisel, a ipari fellendülés, a növekedés, a foglalkoztatottság növelése érdekében. Köszönöm szépen, Meyer asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Gardini asszony joggal mondta azt, hogy itt öt aroma anyagokról van szó, amelyek vegyi módon kerülnek előállításra, a természetes alapanyagokból, és elhangzott az, hogy a határidőt nem csak egy-két hónappal lépte tovább az ipar, hanem több mint egy évvel egyetértek eh, vele abban, hogy itt egy eh, adminisztratív jellegű érvről van szó, és ellentmond annak, amit itt eh, jobban hangsúlyozunk, a jobb szabályozás. Engem azonban egy másik aspektus érdekel, nem ez a bürokratikus része a dolognak, az érdekel, amitől leginkább tartunk az öltörmanyag alkalmazása miatt, mi szerint ezeknek genetikailag toxikus hatása van, komolyan kell venni ezt a problémát, hiszen itt a fogyasztók egészségéről van szó, és az ipar, a gyártóipar azt mondja, hogy ezek az anyagok, ezt ön is említette, már régóta piacon vannak, több mint 40 éve, illetve a WHO és a FAO úgy csoportosította őket, illetve sorolta be őket, hogy ezek nem károsak az öt anyagból, három az EFSA szerint, mégiscsak megfogalmazta azt, hogy toxikus hatástól tart, és további tanulmányokat tesz szükségessé, illetve tart szükségesnek. Azt gondolom, hogy itt utána kell járnunk a dolognak. A bizottság és azt mondja, hogy a FAO és a WHO ezt a az aggályt osztja, mint szerint esetleges genetikai szempontból toxikus hatást fejtetnek ki ezek az aromaanyagok. Én nem fogadom el a bizottság véleményét egészen addig, amíg nem tudják támasztani, hogy most létezik ez a toxikus hatás, vagy nem. Köszönöm. Have you something to say? Szeret, szeretne mondani valamit? Hát az én javaslatom az volt, hogy az Európai Bizottságnak adjunk először szót, mert nagyon sok kérdésünk van, és lehet, hogy a bizottság megválaszolja ezeket, és akkor nem kell feltennünk előre az összes kérdést. Mindenképpen szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy miért döntött így a bizottság? Általában véve, ha ellenvetésünk van, először a tagokat hallgatjuk meg. De ha pontos test szeretnének, akkor lehet, hogy meg kellene kérnünk a bizottságot arra, hogy válaszolja meg a kollégák által felvetett kérdéseket, és aztán utána még beszélünk további dolgokról. Esztrátege úrnak adnék szót, aki a bizottság tagja. Unit vezető, ő válaszolhat majd a kollégánk által felvetettekre. És aztán utána beszélünk még a további kérdésekről. De először akkor hallgassuk meg a bizottságot. Thank you, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy a felszólalók rámutattak, jobb az, hogyha elmondom azt, hogy a rendelet miért vesz le az uniós listáról öt aromahanyagot. Az uniós listát még 2000-ben terveztük meg, 5 éves felülvizsgálati programmal, ezt 2005-ben kellett felülvizsgálni. 90-ban fogadtuk el a rendeletet. A 30-34 per 2008-as rendelet az aromaanyagokra vonatkozott, az parlament és a tanács rendelete módosította a határidőt. 2010. december 30-ig kellett megalkotni a listát. Addig csak egy regiszter volt ezekről az anyagokról, egy jegyzék. Az uniós listát a bizottság 872 per 2012-es rendelete hozta létre, 2500 anyagot tartalmaz. Ezek között ezek közé 411 olyan anyagot vettünk be, melyek esetében még nem véglegesítettük a hatástanulmányt, melyek esetében további tudományos adatokra volt szükség, konkrét határidőkig kellett ezeket megalkotni. Az EFSA-tól vártuk, tehát az EFSA végezte ezután az értékelést. A rendelet kimondta azt is, hogy ez volt a feltétel ahhoz, hogy tehát meg kellett adni a határidőig az információkat. Ha ezt az információt nem adták meg, akkor az önös listáról az anyag lekerül. Elhangzott, hogy ez pusztán bürokrata lépés, én ezt nem így nevezném, mert az anyagokra vonatkozóan az EFSA-nak voltak biztonsági megfontolásai, és ez volt az oka annak is, hogy 2011-ben feltételekhez kötötték ezeket az anyagokat, mert úgy gondolták, úgy érezték, hogy további talmányokra van szükség. Különböző határidőket neveztünk meg, és a szoban forgó öt aromanyag esetében a lehető legkitoltabb későbbi határidőt neveztük meg, 2013. december 31 volt ez a határidő. 2013. december 31-éig új tudományos tanulmányokat nem kaptunk az ágazat gazdasági szereplőitől. A határidő lejáratát követően persze mm, kaptunk tanulmányokat idén, novemb, tavaly novemberben, illetve idén januárban van olyan anyag is, amelyre nem kaptunk semmiféle tanulmányt, de a rendelet azt mondja, hogy a határidő lejáratát követően az öt anyagra vonatkozóan kérelmet a jelenlegi rendszer keretében be lehet nyújtani. 2010-ben módosítottuk a rendszerünket, a közös engedélyezési eljárás van most már érvényben. Mint mondottam, az egyik anyag esetében nem kaptunk semmiféle tanulmányt, a többi tanulmány esetében kaptunk, de a határidő után egy év, lejáratát követően egy évvel. Hangsúlyozom, hogy a bizottság elkezdte az anyagok visszavonását, már azt követően, hogy tájékoztattuk 2014 márciusában az érintetteket. Megbeszéltük az intézkedéseket a tagállamokkal egy munkacsoportban is, és amiután ez a munka lezárult, a javaslattervezetünket az SPS-nek is beküldtük, hogy hagyják jóvá, 60 napjuk volt a megjegyzésekre. Ezután az intézkedést a VTO-hoz küldtük be, és elmondtuk, hogy megkaptuk a tanulmányokat szeretném jelezni, hogy elhangzott az, hogy lehet, hogy torzul a piac. Az öt anyag visszavonása esetében egy kilenc hónapos átmeneti időszakot irányoztunk elő, tehát még akkor is, hogy elfogadjuk ezt az intézkedést, az aromanyagok, ez az öt anyag még kilenc hónapig forgalmazható, és közben a gyártók kérelmet nyújthatnak be, vagy átalakítják a termékeiket. Ez nem pusztán bürokrata lépés, mert voltak biz- egészségügyi megfontolások. És annak érdekében, hogy magas szinten védjük a fogyasztók egészségét, úgy érezzük, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy a gazdasági szereplők tartsák magukat a szigorú előírásokhoz. A talmányokat megalkották, beküldték, de az még nem biztos, hogy a biztonsági aggályokat el lehet oszlatni, mert az EFSA még nem értékelte ki ezeket. Mint mondottam, a bizottság arányos lépésnek tartja ezt, sőt, az érintettek, valamint az ágazat megkapták a lehetőséget arra, hogy ne szakadjon meg a piac, hiszen időben kellett volna beszolgáltatni az adatokat. Viszont ezt nem tették meg, de lehetőségük van a közös engedélyezési eljárás alatt kérelmet benyújtani. Ezt már négy-öt hónap ezelőtt is megtehették volna, hiszen a tanulmányok közben megszülettek. De ez, ez enged, a kérelmeket sem nyújtották be. És van még valami. 411 anyagról beszéltünk 2012-ben. Ezek is ugyanolyan helyzetben voltak, mert azok is további tanulmányok elkészüléséhez voltak kötöttek. A 406 esetében az érintett iparág vette magának a fáradtságot, hogy szükséges tanulmányokat alkosson meg, 5 esetében ez nem történt meg. Így aztán a 406 anyag esetében a visszavonás nem történt meg, mostanáig ezeket nem kellett visszavonni. Így diszkriminatív lépés lenne, ha azok, akik ezt a tanulmányt nem alkották meg, megkapnak a lehetőséget arra, hogy a termékeiket továbbra is forgalmazzák, ha nem, adták, nem nyújtották be a tanulmányokat, még mások megtették ezt. Ez egy arányos lépés, és nem diszkriminatív. Köszönöm szépen. Köszönöm. Oké. Madame Hawken. Hawken asszony. Köszönöm szépen. Nagyon örülök a bizottság válaszának. Azt gondolom, hogy ha jobb jogalkotás azt jelenti, hogy mindent elfogadunk, nincs valami már mert a piacon, a KKV-k eh, címszót használhatják bizonyos vállalatok, akkor ezek alól kibújhatnak. Illetve azt is mondhatják, hogy hát ez e, itt volt a, a piacon, ez az adott termék, csak azért, mert egy e, toxikus anyag a piacon volt, nem jelenti azt, hogy ezt meg lehet engedni. Nagyra értékelem azt, hogy az Európai Bizottság az EU-s jogalkotást komolyan veszi, magát is komolyan veszi, a jobb eh, jogszabályozást eh, eddig úgy fordították le, hogy eh, nincs jogalkotás, kevesebb jogalkotás van, de örülök annak, hogy továbbra is úgy gondolja a bizottság, hogy ez a parlament, illetve a tanácsnak feladataik vannak. Liberális ez a módszer, tehát hogy ez az iparág meg, akarja, meg akar felelni a feladatainak, akkor ezt már megtehette volna. 106-os cikk igen, idegesített, amikor Palánti képviselőnek választottak meg. 20 évig voltam előtte nemzeti parlamenti képviselő, tehát mindenki késlekedik, a késlekedés kumulálódik. Nem, Giovanni, nem neked mondom, hiszen te mindig időben itt vagy de hogyha mindig azt mondjuk, hogy hát az idő nem fontos, késlekedés nem fontos, akkor ez nem jó. Tehát nagyon örülök annak, hogy megszületik ez az elsoglási érvénye, e, e, e, elsoglási indítvány tervezet, hiszen világosra teszi a kérdést. Nem akarok elmerülni a részletekben. Hogy itt van a kockázat az almanyagoknál, de úgy érzem, hogy igen. Tehát nem bújhat meg senki a felelőssége mögött. Tehát minden KKV-t kicsit is, nagyot is komolyan kell vennünk, és muszáj, hogy mindenki adatot szolgáltasson, hiszen ez gyakran előfordul. Köszönöm szépen! Remélem, hogy ebben a szabadságban a jó munka morált megtartjuk és nem gondolja majd az összes kollégai jobb jogalkotás azt jelenteni, ha nem is volna semmilyen jogalkotás. Gebrandi úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Én most Frederik Krisz nevében szeretnék hozzászólni a vitához, aki nem tud itt lenni. Be kell valljam, hogy eh, küzdködöm az anyaggal. Éppen ezért vannak még plusz kérdéseim a bizottsághoz. Az első, jól értettem el, hogy vannak biztonsági kockázatok az öltaromanyag kapcsán, amelyek már nem kerülhetnek piacra. Ha ez így van, eh, és ezek kockázatosak, akkor a 9 hónapos átmeneti időszak, ehm, mi a helyzet? Kérjük egy kicsit eh, magyarázzák meg jobban a kockázat kérdését, illetve hogy miért nem jelentenek ezek elég magas kockázatot, azért, hogy ne engedjük meg őket a piacon, viszont a következő 9 hónapban piacon maradhatnak. Második kérdésem. December 2013 volt a határidő, tehát a gyártóknak elég idejük volt arra, hogy a szükséges információt megadják, tanulmányokat elkészítsék. Miért késlekednek? Olyan kis kekevékről van ez szó, akik nem tudták ezt a feladatot teljesíteni. Kérem, hogy esetleg erre is térjen ki válaszában. És utolsó kérdésem, ön említette azt, hogy ez a tanácsi munkacsoportban is vita témája volt. Ez azt jelenti -e, hogy a tanács egyetértett azzal, hogy nem fogja megengedni ezeket a szaromanyagot a piacon már egyáltalán. Volt, volt a szavazás, egyhangú döntés születette abban, hogy a tanács a bizottságot fogja követni. Köszönöm szépen, Grossz tett asszony. A magyarázatokat hallgatván egyre kevésbé világos ez az egész. Meglep, mindez, hiszen bizonyos kollégákkal nem tudok egyetérteni az információim alapján. Vannak olyan vállalkozások, akik nem tudták megadni az összes információt a rendelkezésre álló határidőn belül. Ellentétben mindazzal, amit néhány kolléga mondott, tudni kell azt, hogy Európa déli részén valóban rengeteg KKV van, akik ebben az iparágban dolgoznak. Aromákkal foglalkoznak, parfümökkel, élmiszerekkel, és ők nem képezik nagy válti csoportok részét. Tehát ezt a problémát nem lehet ezzel kikerülni. Az én sejtászó kerületemben is vannak nagyon kis KKV-k, akik dolgoznak a témám. Következő a kérdésem, ha azt halljuk, hogy van egy anyag, vagy aroma anyag, amely kapcsán nem készült tanulmány, más aromanyagok esetában késlekedve születtek meg a tanulmányok, és ez EFSA, ha jól értettem, ha jó volt a tolmácsolás, tehát az EFSA még nem készítette a saját értékelését. Tehát ebben az esetben akkor várjuk meg ezt. Várjuk meg, amíg meg lesz az összes szükséges információ, ahelyett, hogy azonnal döntést hoznánk, amely gazdasági megfontolású volna, és fontos lehetne a kkv számára is. Két probléma van összegezve. Tehát vagy arról van szó, hogy késlekedés van, ezt meg tudjuk magyarázni. Úgy érzem, hogy ebben az esetben a jogalkotás értelmében figyelme kell venni a kkk nehézségeit. Ebben a parlamentben évek óta hallom azt, hogy támogatni kell a KKV-kat, segíteni kell nekik, és amikor megpróbálunk eh, megpróbáljuk segíteni, akkor már kevesen vannak, akik ezt tartanánk. Tehát vagy késlekedésről van szó, így várjuk meg az EFSA tanulmányát, és amennyiben az EFSA-nak kell véleményt mondania, majd a komoly tanulmányák után minden kiderülhet bizonyos a a románkról, hogy biztonsági kockázatot jelentenek, akkor ezt várjuk meg. Egyelőre nem, nincs birtokunkban ez az elem. Tehát szankciókkal várjunk, még várjunk. Általában támogatom kollégáimat, Gárdini kollégát is, aki az imént mondta el véleményét, de itt most vannak kétségeim. Elhangzik az, hogy gyakran hiányzik az átláthatóság, az adatok elmásnak ellentmondanak. Hogyan várhatjuk erre a különböző információkat a kkv tehát fontos, hogy kényelített véleményt készítsünk, objektív véleményt, én ezt szeretném, éppen ezért meg szeretném kérdezni, hogy mielőtt döntést hozunk, van-e gondolkodásra idő? Thank you very much, uh, Miss De La Haye. Köszönöm szépen, De La Haye asszony. Köszönöm a szót elnök úr. Nem akarom elhúzni a vitát, mert François Gostet már lényegében elmondta, amit én is akartam. Csak felhívnám a figyelmet a kollégákat a még mindig negatív képre, amit a gazdasági szereplőknek, az állampolgároknak közvetítenénk, hogyha nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Ahol az EFSA azt mondja nekünk, hogy ez az öt aroma anyag káros, ha nem, akkor állítsuk le ezt az administratív keménységet. Ezt kérem a bizottságtól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A vita során kérdéseket hallottunk a bizottság számára, úgyhogy már is megadom a szót a válaszadás lehetőségével. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is rámutatni arra, hogy a tanulmányok beadásának határideje a 87 per 212-es szabálynak értelmében került megállapításra az arományagok vonatkozásában, úgyhogy ezért voltak különböző határidők megállapítva az iparággal folytatott tárgyalások alakulásának megfelelően, hogy időben megkapjuk a válaszokat. Szeretnék arra is rámutatni, hogy 2012-ben 411 anyag volt ugyanilyen helyzetben a jegyzéken, még mindig értékelték őket, vagy tanulmányt kellett beadni hozzájuk. És csupán ezen öt esetben nem kaptunk tanulmányt. Úgyhogy nem oktalan volt, alaptalan volt mindez. 406 esetben megkaptuk a tanulmányokat, ezen 5 esetben nem. Nos, ahogy elmondtam, még nincs bizonyítékunk arra, hogy nincs kockázat. Úgyhogy pillanatilag arra sincs bizonyítékunk, hogy kockázatot jelentenek, de arra sem, hogy nem. Úgyhogy ezért szükségesek ezek a további tanulmányok, annak érdekében, hogy értékeljük őket, és utána eldöntsük, hogy tényleg problémásak-e ezek az aromanyagok, mert akkor egyébként is vissza kell őket vonni a piacról, vagy pedig kiderül, hogy biztonságosak. Pillanatnyilag, amikor azt mondom, hogy vannak aggályok a biztonságukat illetően, az azért van, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy kockázatot jelentenek, de abban sem, hogy nem. Ami az eszmecseréket illeti, az állandó bizottságban megvitattuk ezt, és szinte egyhangúan mellette szavaztak az intézkedésnek, 27 tagállam mellette egy tartózkodott, a szavazás során. Ez is megtalálható a weboldalon, hogy az arányosság okai is fennállnak az intézkedést illetően. Tehát a tagállamok nagyon nagy többsége mellette szavazott, mivel vizsgálat alapján történő intézkedésről van szó, a tanács úgy fog dönteni, hogy nem ellenzi ezt a rendeletet. Tulajdonképpen a diszkriminációval kapcsolatos megjegyzéseim kapcsán már említettem, mivel 406 anyag esetében megszülettek ezek a tanulmányok, csak ezen 5 esetben nem, az Európai Unió rendszer szavahihetőségéről is van szó. Ha felállítunk egy EU-s jegyzéket olyan termékekről, amelyeket biztonságosnak nyilvánítunk, mint ahogy hallottuk, hogy a parlament és a tanács is létrehozott bizonyos eljárásokat, amelyek alapján meg lehet állapítani, hogy melyek azok a termékek, amelyek fennmaradhatnak a jegyzéken, melyek azok, amelyeket le kell venni róla, melyek azok, amiket engedélyezhetnek és hivatalosan azt mondanám, hogy amikor az első ülése sor került az iparák képviselőivel, és tájékoztattuk őket, hogy lejárt a határidő, és nem kaptuk meg a tanulmányokat, az érintettek azt mondták, hogy hát nem gondoltuk, hogy ilyen komolyan veszi a bizottság a határidőt. Na de hát a közösségi uniós szabályozásban benne vannak határidők, úgyhogy teljesen normális, hogy komolyan veszük őket. Úgyhogy tényleg a szavahihetőségről is van szó, volt megfelelő idő, átmeneti idő, hiszen 2000-ig nyúlik vissza ez az idő, amikor is a 2005-ös határidőt meghatározta a az, az Európai Parlament és a Tanács, és aztán 2010-re lett meghosszabbítva. 2011-ben volt az átmeneti időszak, amikor a tanulmányokat be lehetett adni, és aztán egy adott időpontban azt kell mondani, hogy most már lejárt az átmeneti időszak, most már eléggé rugalmasak voltunk, és annak érdekében, hogy maga a rendszer továbbra is szavahihető legyen, egy adott időpillanatban azt kell mondani, hogy a feltételeket nem teljesítették, és ezeket a termékeket le kell venni az EU-s jegyzékről. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ez örökre szól, az iparágnak mindig is van lehetősége új kérvény beadására, ezt az EFSA értékeli, és hogyha biztonságosnak ítéli az anyagokat, ismételten engedélyezik őket, és felkerülnek a jegyzékre. Ez hosszú hónapokig ö, nyitva állt, mint lehetőség, de eddig még semmiféle kérvény nem érkezett. Hogy miért nem várhatjuk meg az EFSA értékelést? Hát az eljárás egyértelmű. Csak 2012. december 31-ig lehetett beadni ilyen jellegű tanulmányokat, amelyeket a korábbi engedélyezési eljárás lehetett értékelni. 2012 óta új engedélyezési, közös engedélyezési eljárás működik. Ezt a 30, 31 per 2008-as rendelet szabályozza. Ennek értelmében új szabályokat kell tiszteletbe tartani az, a kérvények az EFSA értékelések terén. Úgyhogy nem lehet azt mondani egy évvel a határidő lejárta után, hogy mi, mi azt gondoltuk, hogy a régi rendnek megfelelően kell ezeket az anyagokat értékelni, ez nem felelne meg az EU-s szabályozásnak, és ezért úgy gondolom, hogy az engedélyezési eljárás szavahihetősége, a piacon található termékek biztonságos volt a érdekében alkalmaznunk kell, mégpedig helyesen az EU-s szabályokat, mivel arányos a helyzet, hiszen, ahogy említettem, már nagyon hosszú átmeneti időszak volt, és 2000-ben indult ez a folyamat, a határidőket pedig mielőtt megállapítottuk volna, megbeszéltük az iparák képviselővel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Elizabetta szeretne bármit is hozzátenni az elhangzottakhoz. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Hogy visszatérjek arra, Én ugye nem ismerem ezeket a cégeket, ezt a céget. Nem volt lehetőségem arra, hogy találkozzam velük. Azonban olyan ha országból származom, ahol a KKV-kat mikrovállalkozások képviselik. Tényleg kérem a bizottságot, hogy nézzen utána, hogy nincsenek-e olyan esetek, ahol valójában a mikro kisvállalkozásnak óriási nehézségek jelent, hogy eligazodjon egy olyan ö, ö, jogszabálykomplexumban, komplexumban, olyan nyelven, amely nem sikerül megfelelő emberi erőforrást arra rendelkezésre bocsátani, hogy angol nyelven tájékozódjanak. Úgy gondolom, hogy Európa feladata az is, hogy ezen változások során amire nyilván a nagy cégek oda tudnak figyelni, de a kicsik és a mikrók nehezen követik, és hiszen csak öt nem volt képes a 2500-ból követni ezeket a normákat, akkor olyan alacsony számról van itt szó, hogy nyilván itt valami olyan helyzet állt elő, amikor nem értették, hogy miről van szó, nem értettek meg valamit teljes mértékben. Ha viszont az öt anyagból négy már jel rendelkezik tanulmányokkal, amelyek kapcsán érdemi válaszra van szükség, akkor tényleg valamilyen erőfeszítést kellene tennünk, és rátérni a lényegére ennek a problémának, és ugyan megőrizve állampolgáraink egészségét, ami tényleg a legfontosabb dolog, de ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk azon cégekről sem, amelyek számára nem olyan egyszerű egyszer levenni egy anyagot a jegyzékről, aztán újra visszatetetni. Ha lenne olyan kockázat, ami tényleg fontos. De hát mivel ezeket nagyon sok nemzetközi szervezet biztonságosnak nyilvánított, akkor ezek tényleg olyanok lehetnek, amelyek semmiféle kockázatot nem jelentenek. Úgy gondolom, vannak kollégák, akik egyetértenek velem. Kérem, térjünk vissza a lényegére ennek a kérdésnek. Tegyünk még előfeszítéseket. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel ezt a vitát itt lezárhatjuk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy május 26-án szavazunk erről, és aztán a júniusi plenárison, ha elfogadják az állásfoglalás tervezetet. A mai napi renden további pontunk nincs, és ezzel a mai ülést le is zárhatjuk. Holnap reggel 10 órakor találkozunk a tagokkal, 9 órakor pedig a koordinátorokkal. Köszönöm szépen, holnap találkozunk.